egyszer, úgyhogy azt javaslom, kezdjük, kezdjük el az ülést, nincs nálam kalapács, úgyhogy az elnöknek sajnos nincs kalapácsa, úgyhogy más módszerhez kell folyamodni. Goed, uh, collega's. Uh, Kollégák. Heb de eer om vandaag de vergadering az a megtiszteltetésért, hogy nekem kell levezetnem az ülést, az elnökünknek más elfoglaltságai vannak, elnézést kér önöktől. Mindannyian megkapták a napi rendet. Szeptember 20-án körbeküldtük a napi rendet. A második napi rendi pont az elnök közleményei, viszont jelenleg most ebből kevés van, kivéve azt, hogy ezt az ülést az interneten is közvetítik, ezt bizony önök is tudják, és így mindenki a parlamenten kívül is élőben követhet bennünket. Kérdezem, hogy van-e megjegyzése a napirenddel kapcsolatban, ha nincs, akkor következik a harmadik napirendi pont, az Olaf reformja. A napirenden az áll, hogy az a fontos munka, amit Gressle asszony végzett el, és amit elért megállapodást a tanácsal, azt támogatjuk. Viszont tegnap este a titkárság és Toirer úr és kapcsolatba került az Európai Parlament elnökével Schulz úrral, mégpedig azt a kérdést illetően, hogy a KONT szakbizottság ezt a szavazást mégiscsak halassza el. Schulz úr azt kérte, hogy ezt halasszuk el, mert az Európai Parlament jogi szolgálata magyarázatot kért a megállapodással kapcsolatban, amit sikerült elérni, és eh, azt kéri, hogy eh, legyen egy kis eh, késlekedés. Ma este és ma reggel is nagy telefonálgatás volt a szakbizottság különböző tagjai között, és még ma reggel is, ha jól tudom, az jelentéskészítő Schulz úrral kapcsolatban volt telefonon. Gressle asszonyt szeretném azonnal meg is kérdezni majd, hogy mi is történt tulajdonképpen, és hogyan fejlődött ez a kérés Schulz úr részéről, és mit gondol erről a szabizottságunk, Gressle asszony szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, egy olyan nap, amely azzal kezdődik, hogy az elnök felhívja az embert, ez jól kell, hogy kezdődjön, ez csak jó nap lehet, hát így kezdődött ez a nap. Mindig jó az, hogyha a feletteseitől hall valamit az ember. Jó lenne persze, hogyha nem csak az utolsó pillanatban, hanem korábban értesülne már az ember. Arról van szó, hogy van egy nyitott kérdés, egyetlen egy nyitott pont az OLAF rendeletben. Tisztelt kollégák, engedjétek meg, hogy elmagyarázzam nektek, hogy miről is van szó. Az OLAF rendeletben a KONT 2008. novemberében készítette el a jelentését módosítókkal, amelyeket gyakorlatilag közösen dolgoztunk ki mind. Ezért a plenárison 95%-os volt a támogatás. Ezen módosítókban volt egy vitás módosító, amely akkor nem szerepelt ott, tehát kezdettől fogva nem szerepelt itt ez a probléma, ez pedig a képviselők mentességével kapcsolatos kérdés, amit a szerződés szabályoz. A szerződés elsődleges jog, tehát mindenek felett álló jog, és azért nem vettük ezt be az anyagba, mert nem kell azt gondolni, hogy a szekunder jogban, a másodlagos jogban kívánjuk az elsődleges jogi kérdéseket szabályozni. Én ezt mindig úgy értelmeztem, hogy a mentességgel kapcsolatos kérdések, amelyeket a jogi szolgálat tavaly vezetett be a tárgyalásokba. Én mindig úgy értelmeztem, hogy ezt lefedi a szerződés. Éppen ezért a másodlagos jogban nem szükséges már ezt pontosítani. Furcsa módon a tanács is ugyanígy vélekedik, és hát ritkán tapasztaljuk azt, hogy a tanácsban mindenki egységes, de ebben a kérdésben egységes volt a, egységesek voltak a nézetek. A preambulum bekezdések, ezek 27, mind a 27 tagállam számára elfogadhatóak voltak. Itt arról van szó, hogy szabályoznunk kell azt, hogy az OLAF a képviselők irodájához csak akkor kap hozzáférést, hogyha felfüggesztették a mentességet. Azt hiszem, hogy ezt mind támogatjuk. Az Olafnak mindenképpen kell bizonyítékokat gyűjtenie, hogy ezeket a nemzeti jogi hatóságoknak is eljuttassa. Minden, ami a pénzzel összefügg, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ugye dokumentumokat beszerezhet az OLAF a parlament igazgatásától, tehát például az utazási költségek elszámolását és egyéb dokumentumokat, amire az OLAF mandátuma vonatkozik, ahhoz az OLAF hozzáférhet. Tehát ez a mondat, amit itt be akartunk építeni az anyagba, semmiképpen nem jelentette volna azt, hogy az OLAF sértette volna a mi pénzügyi érdekeltségeinket, de biztosítottuk volna azt, hogy az Olaf számára nem biztosítunk egy további mandátumot, hogy azt elemezzék, hogy egy adott kollega, aki itt ül mellettem és most éppen rám nézett, hogy ő megfelelően járta el. Emlékeztetnék arra, hogy az Olaf vizsgálati jogosultságával kapcsolatban van, vannak további problémák. Az Olaf mandátuma a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozik, ugyanakkor van egy intézményközi megállapodás, ahol reputational risk is szerepel, tehát itt egyéb tevékenységekre is kiterjedhet ez, és ezt alig ha akarhatjuk. Azért pontosítottuk a tárgyalások során, mert, ezeket, mert ez a tisztségviselőket is érinti, tehát a saját érdekükben pontosítottuk ezt, és ezért azt szeretném javasolni a parlamentnek, hogy módosítsa az intézményközi megállapodást. Én elviselhetetlenek tartom azt, hogy a másodlagos jog alatt vannak még egyéb jogi szövegek, amelyek bővítik ezt a mandátumot. Éppen ezért komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a tárgyalások során az OLAF mandátumát pontosítsuk, és itt egyetértettünk. Komoly erőfeszítést tettünk azért, hogy az eljárásokban résztvevők jogait is pontosítsuk. Itt ugye normál polgárokról lehet szó, akikre egy adott tagállam büntető joga vonatkozik. Az EU tisztségviselőkre az az EU tisztségviselők jogi állásáról szóló dokumentum vonatkozik, és most kérdés, hogy mi történik a képviselők eljárási jogaival. Rájuk vonatkozik a képviselők jogállásáról szóló dokumentum, joganyag, viszont hogyha ez a saját irodánkban nem érvényesül, akkor mi vagyunk végeredményben az a csoport, amely a legkevesebb joggal rendelkezik, hogyha az Olaf vizsgálatot akar lefolytatni. Ez nem lehetséges, de mégis így van. Éppen ezért mindig támogattam a jogi szolgálatot a tekintetben, és ezt a módosító indítványt mindig küzdöttem ezért, és akik az utóbbi év során itt voltak, tudják, hogy ez így volt. De ez a tanács számára elfogadhatatlan, mert nem értenek egyet ezzel a kérdéssel. Úgyhogy azért részleteztem most ezt ennyire, mert szeretném jelezni, hogy egy Hatalmas vita húzódik meg ennek a hátterében, és úgy gondolom, hogy ezt magában a szerződésben kell tisztáznunk. Ha a szerződést nem tudjuk pontosítani, akkor nem jutunk előbbre. És hát eh, nagyon jó az, hogy ilyen óriási bizalommal viseltetnek irántunk, a KONT bizottság iránt, de a mentességgel kapcsolatos kérdéseket itt mi nem tudjuk megoldani. Azt be kell ismerjem, hogy telt némi időben még ezt beismertem, de most már beismertem. A nyári szünet után ismételten tárgyaltam mindenkivel, és megpróbáltam mindent bevetni, de ennek semmi eredménye nem lett, úgyhogy úgy gondolom az a legjobb, ha nem blokkoljuk ezt az ügyet. Emlékeztetnék arra, hogy 8 éve törekszünk arra, hogy megreformáljuk az Olafot, amelyet 99-ben hoztak létre, a régi jogalap érvényesül, és az Európai Bíróságnak is van számos ítélete, amely az Olafra vonatkozik, Ezeket időközben beépítettük, és a tapasztalatainkból megpróbáltunk tanulni, megpróbáltuk levonni a következtetéseket. A csalás elleni küzdelem katasztrofális helyzete a tagállamokban, ez többször napirenden volt, és 2009-ből én azt mondhatom az akkori tapasztalatainkból, hogy az esetek 93%-a gyakorlatilag a szemetesbe kerül a tagállamokban, tehát ez nem járható út. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy kell egyfajta tétel ezen esetekről a tagállamok részéről. Az Olafnak fontos, hogy az Olaf fontos, hogy vizsgálatokat folytathasson le, utána nézhessen a kérdéseknek, és évente egyszer egyeztetnünk kell a tanácssal a csalás elleni küzdelem kérdéseiben, és egyébként a képviselők irodájával kapcsolatos kérdéseket is akkor ott meg kellene vitatnunk, amikor a mentességről van szó. Tehát konkrétan elértünk olyan dolgokat, amelyekről meggyőződésem, hogy tényleg hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a csalás elleni küzdelem helyzete javuljon Európában. Most pedig egy új rendelet van előttünk a pénzügyi érdekek védelméről, amely javítani kívánja az igazságügyi együttműködést, és ugye az európai ügyész is szerepel ebben a javaslatban, tehát meg kell vitatnunk mindezt, de ott kell ezen kérdéseket ismét megtárgyalni, és a tanácssal ismételten egyeztetnünk kell. Hiszen az Európai Unióban most kezd körvonalazódni egyfajta igazságügyi kontextus, amelyben tisztáznunk kell bizonyos kérdéseket, mint például ezt a nyitott kérdést, hogy a mentességet hogyan kezeljük a mentelmi jogot. Éppen ezért javasoltam a koordinátoroknak, hogy a szöveget a jelenlegi formájában véleményezzük, hogy a plenáris elé kerülhessen, hogy ez a rendelet jogerős legyen, mert akkor 8 éve elteltével végre lenne valami eredményünk. Két éven keresztül blokkolt ezt az anyagot a tanács, és szeretném elkerülni, hogy most a parlamentben ugyanezt történjék. A többi Érdekeltnek azt hiszem alig tettünk ennél nagyobb szívességet. Az Olaf nem volt igazából elragadtatva azon pontoktól, amelyeket beépítettünk a javaslatban, hogy az eljárási jogokat védjük, hogy nagyobb jogbiztonságot szavatoljunk. Igazából nem vettek ebben különösebben részt. A tanács pedig egyáltalán nem volt elragadtatva attól, hogy most évente egyszer össze kell üljön velünk. És azt kell mondjam, hogy én igazából attól tartok, hogyha most egyeztetésre kerül sor, akkor jön majd egy alelnök, akinek számos egyéb kérdés fontosabb lesz majd, mint azok a dolgok, amelyek számunkra fontosak, és végeredményben azt fogja mondani a tanácsnak, hogy választhatok ki valamit, valami olyasmit, amit ki akartok venni ebből a javaslatból, és pontosan ezt akarom elkerülni, ezt szeretném leszögezni, mert ez egy katasztrófa lenne Európa számára és a csalás elleni küzdelem szempontjából is. Úgyhogy nem akarom, hogy másoknak most megtegyük azt a szívességet, hogy a parlament blokkolja ezt az anyagot, vagy felvizezzük miután nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk. Az elnök úr ma reggel felhívott telefonon, és meghallgatott, amiért nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok neki azért, mert kifejthettem neki mindezt, és aztán azt mondta, hogy valóban a mentelmi joga kapcsolatban van egy problémánk. Azt mondta, hogy érdemben egyetértek a jogi szolgálattal, de ebben az esetben módosítanunk kell az elsődleges jogot pontosítanunk kell az eljárást, amelyben a jogi bizottság szakértői tárgyalnak a tanácssal a mentelmi joggal kapcsolatos kérdések lesz. meg lehet tenni, de ez azt jelenti, hogy számomra teljesen egyértelmű, hogy az elnök kérését, hogy halasszuk ezt el, hát nem helyezkedhetünk szembe ezzel, de azért nem lehet a végtelenségig ezt elhalasztani. Az elnök azt jelezte, hogy a következő ülésünkön, október 8-án ezt a napirendre tűzzük. Ezért azt javaslom, hogy akkor október 8-áig halasszuk el, de arra is kérném önöket, hogy teljesen független attól, hogy milyen érvek merülnek majd fel, ragaszkodjunk október 8-ához a bizottság elnökével és a tanács soros elnökségével is meg lehet ezt vitatni. Hálás lennék ezért, de ha elérjük azt, hogy a tanács ezt elfogadja, akkor hát elismerem az illető érdemeit. De én ezt egy lehetetlen vállalkozásnak tartom. Nem tartom jónak azt sem, hogy a végtelenségig elhalasztjuk, tehát október 8-át javasolnám, hogy addig napoljuk el, de kérném, hogy ne annál tovább, mert alig a felelősség teljes, hogyha a parlament eh, egy ilyen dolog miatt, amelyet egyébként sem tudunk mi itt tisztázni, a végtelenségig eh, elnapol egy ilyen fontos kérdést. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Ingeborg. Ez egy nagyon világos magyarázat volt. Szerintem a kollégák is megértették, tehát az az ajánlása a jelentés készítőnknek, hogy tényleg fogadjuk el az parlament elnökének kérését, és ne tartsuk meg ma a szavazást. Október 8-án lenne ez a plenárison, addig lesz még idő arra, hogy kapcsolatot építsünk ki a tanácssal. Gressle asszony úgy véli, hogy ennek igazából sok értelme nem lesz. De azzal a biztonsággal, hogy október 8-án lesz ez a napirenden, és erről szavazhatunk akkor. Ez az a tanács, amit a jelentés készítő adott. Most már neked megadnám a lehetőséget arra, aki kíván, az szóljon ehhez hozzá. Vagy hogyha nem, akkor egyetértettünk a jelentéskészítővel. A szocialisták részéről senki nem lát problémát. Alde? Szilakákis úr? I Nos, először is köszönettel tartozom Ingeborgnak az erőfeszítéseért, és teljes mértékben egyetértek vele. Halasszuk el ezt a témát, de ezt korlátozzuk időben, különösen azért, mert a halasztás oka nem az, hogy jogi véleményt kapjunk a saját szolgálatunktól, hanem a tanástól, hogyha jól értem, ez a célja. Az elmúlt években ezt nem sikerült megoldani, én három éve vagyok itt, azóta függőben van ez az ügy, tehát igen, egyetértek, halasszuk október 8-ára az ügyet, de aztán tényleg próbáljuk megoldani. Um, Köszönöm szépen, a többi frakciót is meghallgatom, az ECR részéről, EFD. Senki sem kíván szólni. akkor én a zöldek koordinátora is vagyok, ezért most ezt a szerepet is magamra vállalom most. Meghallgattam a jelentéskészítőt, és a zöldek nevében egyetértek azzal, amit elmondott Lasson, hogyha esetleg a függetlenek nevében bárki kívánni szólna senki, akkor mindenkinek lehetősége volt arra, hogy reagáljon, és úgy vélem, hogy arról dönthetünk, hogy akkor elhalasztjuk a szavazást erről a pontról október 8-ára, és feltételezem, hogy addigra valóban sikerül eszmét cserélni az elnökkel, illetve más eh, intézményekkel. Akkor erről döntöttünk, és most akkor rátérünk a következő napirendi pontunkra, amely nem más, mint a négyes napirendi pont lett volna, de ez is elhalasztódik. És az ötös napirendi pont következik, külön jelentés a számövőszék részéről, a KRISZ rendszerről. A rendkedvéért mondom el, hogy ezt igazi jelentésként fogjuk megvitatni, Odi úr a felelőse ennek, de tudjuk azt, hogy a külön jelentések esetében a számövőszék részéről itt mindig van egy véleménycsere a parlament legfelsőbb hierarchiájával, és ennek kapcsán mindig felmerül az a kérdés, hogy külön jelentésekkel foglalkoztunk a plenárison. Most nem a tartalomról van szó, hanem az eljárásról, de jó az, hogyha tudják az emberek, hogy erről beszélnünk kell majd a koordinátorokkal. A tartalommal kapcsolatban Ódi úr ezt alaposan előkészítette, sokat tárgyalt a számvőszékkel és másokkal is, és örömmel adom meg neki egy, a szót arra, hogy bevezesse ezt a témát. Je vous remercie, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, illetve annak a szolgálatának, különösen Kinz úrnak, akivel együttműködtem végig az egész feladat során, és segített az anyag kiegészítésében. Renics úrnak is köszönettel tartozom, adminisztrátornak, aki szintén nagyon sok segítséget nyújtott, illetve a bizottság képviselőjét is üdvözlöm, remélem, hogy elmondja majd a véleményét. Köszönöm a számvevőszéknek a jelentését. Ahogyan látjuk, egy információs rendszerről van szó a krízről, amely az Európai Uniós ügynökségeknek információt szolgáltat a külső fellépésekről. Ez egy információs rendszer, amely nagyon jól működik az intézmények székhelyénél, illetve a delegációk során is, a külső fellépések során az egész bolygón, és így lehet a különböző projekteket azok különböző pénzügyi fázisában követni. 2002 óta a kríz rendszer kiegészíti az ABAK számviteli rendszert, ez egy olyan rendszer, amely segítségével láthatóak a kifizetések, illetve a pénzmozgásuk, és ez nagyon hatékony rendszer a számvevőszék számára, ez jó hír, hiszen megkapta a számvevőszék a fontos információt, mint egy 10 milliárd euróról van szó 2010-ben, ennyi pénzmozgás volt, azonban vannak problémák még, az nem is meglepetés, hiszen mintegy 7, 7 ezer felhasználója van ennek a rendszernek világszerte, Nos, nézzük, milyen problémás kérdések merültek föl. A számvevőszék magyarázatát meghallgattam, illetve figyelembe vettem az audittal kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy a kríz rendszer megfelele a küldetésének, illetve hozzáadott értéket képvisele az Európai Unió számára. Az audit során arra jutottunk, hogy a hatékonyságát meg kell vizsgálni ennek a rendszernek, kicsit szorosabban fontolóra kell venni. Aztán van egy biztonsági kérdés, ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy ez érinti-e az Európai Unió pénzügyi érdekeit, ez a biztonsági probléma. Aztán a következő kérdés jobban a, azonosítani kell, hogy mi a kríz szerepe az abak fényében, az abak tükrében, hiszen ez nagyon fontos a mentesítési eljárás szempontjából, illetve az évvégi elszámolások szempontjából, és az is jó lenne, hogyha megvizsgálná a bizottság a következő problémát, hiszen a számvevőszék jelentése rámutatott arra, hogy hiányzik a hosszú távú jövőkép, illetve a stratégia. Itt többszöröződnek a, a feladatok, átfedések vannak, és nagyon jó lenne szerintem, hogyha a bizottság meg tudna nyugtatni bennünket, és a koherenciát biztosítani tudná. Az Európai Bizottság mm, a jelenlegi problémákat megpróbálja megoldani, és egy információs ö, rendszert kíván létrehozni 2016-ig, és felmerül a kérdés, hogy volt egy általánosabb reflexió az egész rendszer irányítását illetően. Tehát ezek, tisztelt elnök úr, azok a felvetések, azok a kérdések, amelyek egyrészt inspirálták azt a feladatot, azt a munkát, amit a számvevőszék elvéget, elvégzett, és köszönöm még egyszer a munkájukat, illetve ezek azok a válaszok, amiket kaptunk a bizottságtól. A kérdés a kríz és az abak rendszerek közötti kapcsolat, hiszen a kríznek mintegy 7000 felhasználója van, és emögött vannak számviteli mozgások, illetve pénzügyi mozgások. Szeretnénk megnyugtatást kapni arra vonatkozóan, hogy ezek a rendszerek megfelelően működnek, és a csalás, illetve a hibák kockázata minimalizált, természetesen a hibák kevésbé súlyosak, mert azokat lehet javítani, de a csalás az már egy sokkal keményebb dió. Um, ik... Köszönöm szépen, Ódi úr! Most pedig örömmel megadom a szót Ginz úrnak, aki a számvevőszék részéről érkezett, és a munkáját, illetve a munkatársainak munkáját tudja bemutatni nekünk, és reagálhat Ódi úr munkájára is, Kinz úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azután, hogy meghallgattuk Ódi úr bevezetőjét, néhány folyópontot szeretnék felvetni például amiatt, hogy mi volt az oka ennek a külön jelentésnek Vannak különböző külön jelentések a számvevőszéknek, és számos kritikus megjegyzést tettünk a krisz kapcsolatban, és úgy gondoltuk, hogy ez a rendszer nagyon fontos az Európai Bizottság számára, alapvető fontosságú ez az információs rendszer, és ebből kifolyólag a számvevőszék arról döntött, hogy egy külön auditot rendel ezzel kapcsolatban, de ezt felhasználói aspektusból néztük meg, két aspektus alatt. Először is a, az, hogy hatékony-e maga a rendszer a bizottság igényei számára. Ez ott az egyik pont. És azt is megvizsgáltuk, hogy az adatok valóban megbízhatóak-e. Ezért arról döntöttünk, hogy a költséghatékonyságot nem vizsgáljuk meg a KRISZ kapcsán, és ezt IT auditnak sem lehet tekinteni, hiszen ez egy felhasználói szempontból történő audit volt, azt vizsgáltuk meg, hogy mennyire hatékony ez a bizottság számára. Ami a költséghatékonyságot illeti, különböző okból arról döntöttük, hogy ezt nem vesszük bele az auditba, hiszen úgy gondoljuk, hogy az a kérdés sokkal fontosabb, az a kérdés sokkal fontosabb, hogy milyen fajta gondok lehetnek a rendszerben. A másik dolog pedig az, hogy nem volt könnyű számunkra az, hogy lássuk a fenntartás, a működtetés költségeit a jelentésben. Egyetlen egy számot említünk meg a 13 milliót, amit az Európai Bizottság igényelt a KRISZ költségvetésére 2011-ben, de nem rendelkezünk a KRISZ további költségeinek adatairól. 7-8 millió lehet ez, de az inkább a bizottsághoz kellene megfeltenni ezt a kérdést. Nagyon nehéz volt felmérni azt is, hogy milyen közvetlen hatása van az Európai Bizottság menedzsment döntéseire, tehát hogy ezek a hiányosságok milyen mértékben befolyásolják a bizottság döntéseit. Fontos elmondani azt, hogy a Krisz véleményünk szerint nagy mértékben megfelel a bizottság külső fellépéseinek, de mégis van javítanó való néhány mm, fentálló nehézséget állapítottunk meg, ezeket az előző jelentésben is már leszögeztük, megemlítettük azt, hogy a Krisz definíciója, illetve az ABAC számítani rendszer definíciója közötti különbséget kell meghatározni, nem szabad, hogy a kettő átfedje egymást. Ez azt jelenti, hogy materiális hibák jelenhetnek meg a számítani rendszerben, Ez a párhuzamosság egy kockázatot jelenthet, amit már korábban is azonosítottunk, és ez eléggé aggályos. Ha jól tudom, a római 9-es bekezdés kapcsán kaptunk választ az Európai Bizottságtól, és azt írták ebben, hogy megoldották ezt a problémát, és sikerült elkerülni a rendszeren belül a felesleges átvedéseket. A másik pont az az, hogy eh, nem volt megfelelő a fejlesztés, és nincsenek megfelelő adatkódok, és ezért nem lehet agregált adatokat alkalmazni a külső lépésekkel kapcsolatban, például a kedvezményezett országok pénzügyi eszközök esetében a KRISZ felhasználók, a több mint 5000 felhasználó nehézségbe ötközik a rendszer kapcsán, akkor, amikor nem elérhető a rendszer, illetve bizonyos hiányosságok miatt, azt is láttuk, hogy amikor a tranzakciós mintákat elemeztük, akkor vannak olyan adatok, amelyek hiányoznak, nincsenek rögzítve, vagy nem megfelelőek, és ezek alássák a rendszer hatékonyságát, és ezért nem hatékony ez, mint menedzsment eszköz. Ezen kívül volt olyan pont is, ahol véleményünk szerint a bizottság nem megfelelően biztosította ezt a rendszert az adatok szempontjából. Megfogalmaztunk javaslatokat és ajánlásokat is a bizottság számára, de elmondhatom azt elégedettséggel, hogy az Európai Bizottság követte az ajánlásainkat, és az Európai Bizottság már jelezte azt, hogy milyen fajta lépéseket fognak tenni azért, hogy orvosolják ezeket a hiányosságokat, és milyen intézkedéseket kívánnak tenni a közeljövőben. Szeretnék Ódi úrnak is eh, köszönetet mondani a kitűnő együttműködését az ő munkatársa és a mi munkatársaink között, és szerintem ez a jelentés minden fontos pontot lefed. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, eh, Kinst úr! Úgy gondolom, hogy a bizottságnak is megadhatom a szót. Jean-Louis Chomel úr van itt az AFCO, DJ AFCO részéről, és megadom a szót neki, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit fog mondani a számvevőszék jelentéseinek ajánlásairól, hogy mit tett az Európai Bizottság, egyetértenek ezzel vagy sem. Somá úr, önél szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos igen, először is szeretnénk köszönetet mondani a jelentésért, illetve a lehetőségért, hogy beszélhetünk róla, időszerű -e ez, és a stratégiánkat már ugye részben kialakítottuk, ezt tovább fejleszti ez a jelenlegi eszmecsere elfogadjuk a négy fő ajánlatát a számvevőszéknek a bizottság részéről, ahogyan már elmondtam, és a munkaprogramot is. Tisztelt elnök úr azt kérte, bocsánat, a jelentéstevő azt kérte, hogy nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a kríz. Az abak, abakhoz a szinkom rendszer, a vorábbi, korábbi szinkom rendszert helyettesíti, és az abakkal működik egyet. A szinkommal az volt a probléma, hogy a, a delegációk során nehezen működött, ezért egy olyan rendszere volt szükség, amely az interneten, a weben működik, és a külső fellépések esetében ez ugye ez rendkívül fontos és ki kellett, hogy egészítse az abakot minden pénzügyi adattal, javítja magát a hozzászóló, a kríz a pénzügyi adatokra kellett, hogy koncentráljon, és a jelentési rendszernek is működnie kellett. Ami az abakot illeti, ez 2005-ben jelent meg, és ekkor racionalizálni kellett a kriszt, de emellett egy másik elemet is racionalizálni kellett, tehát ez azt jelenti, hogy volt egy második lépés, racionalizálni kellett az adatokat, egyetlen rendszerbe összefoglalni azokat, és ez volt a krízrendszer. Először is megnéztük, hogy a krízrendszer ott, ahol megfelel az abaknak, ne tartalmazzon duplikációkat, gondolok itt a pénzügyi adatokra, tehát tényleg szigorúan nyomon követtük ezt, néha voltak kisebb fönnakadások, vagy lehettek kisebb fönnakadások, és ezeket nagyon gyorsan javítani kellett. Az elmúlt években nem találkoztunk súlyos problémákkal a kríz és az abak interfész kapcsán, tehát ez nagyon jól működik ez a két rendszer együtt. Ugyanakkor egyértelmű, hogy vannak átfedések, vannak duplikációk, konkrétan például a garanciákra gondolok, vagy a, a visszaszerzések bejelentésére. Nos, itt van, van, egy, van némi duplikáció, tehát ezt korrigálni kell. Tehát megnyugtatjuk a szakbizottságot, nincsenek súlyos problémák, vannak kisebb fönnakadások, de ezeket azonnal korrigáljuk. Ami pedig a biztonság kérdését illeti, felmerült, hogy vannak-e pénzügyi adatokkal kapcsolatos biztonsági problémák. Nem, ez a válasz. Ezek a biztonsági kérdések a személyes adatokat illeti, azoknak a személyes adaták, adatait, akik benne vannak a kriszbe, gondolok itt például az önéletrajzokra. Ez a problematika, ez a probléma olyan, amelyre odafigyelünk, és egy stratégiát hozunk létre, amely, amely a személyes adatokat érintő kísérleteket vagy támadásokat visszaveri és le, leállítja, hiszen ez a rendszer folyamatosan működik, ez pedig azt jelenti, hogy blokkonként kell haladnunk, és szükség van bizonyos időre arra, hogy az összes személyadatokat érintő biztonsági kérdést megoldjuk. Ez egy olyan jelentős probléma, amelyre odafigyelünk, és amelyet megpróbáljuk megoldani. Aztán volt egy másik probléma, amely felmerült, ez pedig az adatok minőség. Ez rendkívül fontos számunkra. Ebben a kérdésben jó pár aspektus létezik, kettőre szeretnék rátérni. Az egyik a felhasználók száma, hiszen másképpen értelmezik a felhasználók az egyes kódok alkalmazását. Nos, valóban ez jelentős problémát jelent, tehát először is eh, tájékoztatni és képezni kell az embereket, másrészt egy olyan rendszert kell létrehozni, amely blokkolja a nem helyes információ bevitelét. Ez azt jelenti, hogy eh, napi szinten blokkolná a hibák létrehozását, illetve korrigálni kell az adatokat, ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű munkáról van szó, különösen a földrajzi kodifikációt illetően, hiszen valós információkra van szükség az a tagállamoktól, az országoktól. Aztán a második tengely, a második aspektus, a jelentések. Itt eltérnek a definíciók a származástól függően például, együttműködünk az OECD-vel egy bizonyos kereten belül, ennek megvan a maga kódja, de ez más, más pénzügyi kód takar, ez pedig azt jelenti, hogy, a, hogy valamilyen megoldásra kell jutni. Tehát egyrészt ez egy belső probléma, másrészt pedig az OECD-vel ezt meg kell próbálni megoldani ö, tárgyalások keretében. Tehát ami a minőség problémáját illeti, ez egy nagyon összetett probléma, ezzel foglalkozunk, és munkacsoportokat hoztunk létre, annak érdekében, hogy ezt a bonyolult kérdést a különböző aspektusain át, aspektusain keresztül megpróbáljuk korrigálni, hát ez természetesen időt vesz majd igénybe. Azt hiszem, hogy válaszoltam minden kérdésre. Úgy látom. Er Köszönöm szépen. Kívánok a kollégák hozzászólni, kérdést feltenni? Nem? Akkor sem úrnak egy kérdést szeretnék feltenni. A biztonsági problémákról beszélt, és az, hogy blokkról blokkra lépéseként próbálják ezt megoldani, ez bizonyos időbe kerül, ami érthető, de mikorra gondolják azt, hogy sikerül megoldani majd ezt a problémát? Oui, alors nous avons fait une... Nos igen. A legjobb esetben két évet fog igénybe venni, a legrosszabb esetben pedig három évet, legalábbis ez a megbecsült ütemterv. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót a jelentéskészülnek, hogy zárja le. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kinsz úrnak, illetve a bizottság képviselőinek a magyarázatokat. Egy utolsó kérdéssel élnék a mai vita kapcsán. Hagyományosan van egy belső ellenőrzési szabály, kontrollszabály, amelynek az a lényege, hogy szétválasztja a e, számviteli kérdéseket, illetve a fizetés elindítását. Tehát, hogyha ezt a bejegyzést és a kifizetést ugyanaz a hatóság ellenőrzi, akkor ugye a csalásnak a kockázata elég magas, hiszen ez azt jelenti, hogy a fizetés megszerzésekor, a kifizetésekor már lehet pénzmozgást irányítani. Fölmerül tehát a kérdés, hogy a kríz rendszer, ahol az ügynökségek elindítanak az abak segítségével bizonyos fellépéseket, természetesen a két rendszer kontrollálva van. Kérdés tehát az, hogy akik egy számviteli bejegyzést tesznek az információs rendszerbe, illetve a kedvezményezetteknek való kifizetés között van-e, ez külön van-e választva, és hogyan lehet elkerülni a kockázatot. Oui, euh, je peux igen, megnyugtathatom önt, Ódi úr. Én is odafigyelek erre a előírásokra, illetve a kifizetésekre. Nagyon határozott a különbség a előirányzat, tehát a kötelezettségvállalás és a kifizetés között ellenőrizhetem, hogy a, a munkát elvégezték-e, de, de a kifizetést nem indíthatom el. Tehát megvan az a, az a választás a delegációk, illetve a székhelyek esetében is, amelyről ön beszél. Természetesen vannak ellenőrzések, és az audit során a kollégáknak el kell olvasniuk az audit rendszereket, és mert tudniuk kell, hogy ki az, aki a kifizetést eszközölte, de nem ugyanez a személy fogja útjára indítani a kifizetést. The boekhouder van a commissie die... Kraft úr, a bizottság könyvelőjét esetleg megkérdezhetjük. Köszönöm, elnök úr, hogy én is hozzászólhatok. Tudják, hogy egy hete neveztek ki, úgyhogy ez az első hivatalos részvételem ebben a rendkívül fontos bizottságban, ebben a vitában. Csak megerősíthetem azt, amit Kinz úr a számvevőszéktől és a DigiDefco-tól jött kollégám mondott. Ami a KRISZ ellenőrzés célkitűzéseit illeti, nagyon komolyan vesszük az ajánlásokat és az időkeretet, amelyet a kollega jelzett. Ezt a lehető leginkább tisztában fogjuk tartani, tiszteletben fogjuk tartani. Odi úr említette a számlák, az ellenőrzések megbízhatóságát, ami a Krisz gyenge pontjait illeti, és azok, azt, hogy ezek hasz, kihatnak-e a dászra. Hálás vagyok azért, mert Kinsz úr emlékeztette a bizottságot arra, hogy jó néhány éven keresztül az általános számlákról jó volt az ellenőrzés. Ennek ellenére, és figyelembe véve a számvevőszék megállapításait a KRISZ rendszerrel kapcsolatban, szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy a felhasználóbarát működésre és a jelentéstételi kérdésekre helyezte ez a hangsúlyt. Egy külön felülvizsgálat is történt az abakról és annak a krisszel való összekötetéséről. Itt is találtak gyenge pontokat, és egy jelentést dolgoztak ki, de ez azt jelenti, hogy vannak olyan kérdések, amelyek nem ássák alá a rendszer működését. Azon kérdések, amelyekre rámutattak, például ezek a Krisz és az ABAK közti rendszerről szólnak, a költségekről, és két ajánlás már a DEFCO által végrehajtásra került, és a DigiDevco-val együttműködünk annak érdekében, hogy a szükséges korrekciókat is végre hajtsuk a többi öt ajánlással kapcsolatban. Tehát dióhéjban annyit mondhatok, hogy a, én tudomásom szerint nincsenek kockázatok a csalásra vonatkozóan, és a megbízhatóságra vonatkozóan szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyon komolyan vesszük a számvevőszék ajánlásait, amelyeket a bizottság, amelyeket a számvevőszék úgy, ahogy van elfogadott, és a különböző megállapításokat és korrekciókat is végrehajtjuk, amelyeket a mi felülvizsgálatunk alapján hoztunk meg. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Kraft úr. Már régóta hallottuk a nevét, mint Taverna úr utódját. Ez az első alkalom amit van körünkben. Üdvözöljük Önt. Kitörően tájékoztatott erről a kérdésről, és remélhetőleg nagyon gyümölcsöző lesz az együttműködésünk Önnel. Goed, um, denk dat we hiermee dit... Remélem, hogy ezt akkor le tudjuk zárni ezt a napirani pontot, minden információt megkaptunk amire szükség volt ahhoz, hogy Audi úr jelentését alaposan megvizsgáljuk. Lehetőség van még a módosítók benyújtására október 2 tehát következő hét keddig, 12 óráig. És november 15-én fogunk szavazni eh, erről a témáról. Lezártuk ezt a napi rendi pontot. A hatos pontot eh, illeti ez lenne a jelentés a Konszakbizottság delegációs útjáról Litvániába, ott a nukleáris atomerő, az atomerőmet vizsgálták ott meg. Toiner úr volt az elnök a delegációnak, de ő ma nincs itt, és ezért ezt a napirendi pontot is elhalasztjuk a következő szakbizottsági ülésünkre. A hetes napirendi pont eh, eszmecsere az Olaf Fölgyelőbizottságával, ez is el lett halasztva, ami azt jelenti, hogy lezárhatjuk a ma délelőtti napi rendünket, és a tolmácsok kaptak egy kis plusz időt arra, hogy kávézhassanak, és nekünk is lesz időnk arra, hogy a lemaradásunkat behozzuk, de szeretnék mindenkit figyelmeztetni, és a frakciók adminisztrátorainak is mondom azt, hogy 15 hát órakor kezdjük a szavazást a mentesítésről, de először az ügynökségekről fogunk szavazni, majd csak utána a tanács következik. Tehát először ügynökség, utána pedig tanács. Ayala Sender asszony ugyanis nem tud itt lenni 15 órakor, mert pont akkor fog landolni a repülőgépe, és ezért egy kis sajnálkozással, de később fog érkezni. Tehát mindenképpen kérem a frakciók munkatársát, hogy ezt mindenképpen tudják és biztosítsák a jelenlétet